Szorítsuk rá, hogy az adó kötelességeiket tartsák be. Köszönöm szépen a hozzászólást, most pedig Zorinho úr következik egy percben a szociális frakcióból. a a Biztos asszony. Nos, Fontos az, hogy geopolitikai koncepciót alakított ki a bizottság, és fontos az, hogy ez így történt, mert a geopolitikai keret megváltozott, és multilaterális hatalomként kell ö, kialakítanunk ezt a partnerséget egy egyenrangú partnerrel. Megfelelő eszközökre van szükség, különösen az emberi jogi helyzet javításához. A fenntartható fejlődési célokat is azok teljes dimenziójában meg kell valósítani. Az önsegítésre és a civil társadalom bevonására kell helyeznünk a hangsúlyt. Ezen stratégiát a kotonúi utód megállapodással is egyeztetni kell, összhangba kell hozni. A parlamentek szerepét fel kell értékelnünk, különösen a partnerség parlamenti dimenzióját kell kiépíteni. Fontos a pán-afrikai parlament és az Európai Parlament szoros kapcsolatának kialakítása. Így tudjuk mindezt sikerre vinni. Elnök, köszönöm szépen. Kriszura Zaharopoulou következik másfél percben. Madame la commissaire, chers collègues. Biztos asszony, kedves kollégák, nézzük meg Afrikát 2020-ban. Szép az arca, hiszen tele van fiatalsággal. Afrika készen áll, hogy a kihívásokkal szembenézzen, és ami ma történik Afrikában, annak kihatása lesz az egész világ jövőjére. Ez egy értékekkel és Európa pedig egy tapasztalatokkal és értékeket teli kontinens, amelynek szüksége van egy erős és büszke Afrikára. Afrikának pedig egy egyesült Európára van szüksége, amely egy hangon szól hozzá. A multilateralizmusnak virágoznia kell, és a fenntartható fejlődést is meg kell valósítani. Biztos asszony, egy Afrika stratégiának reformokat kell tartalmaznia. Fel kell számolni a gyarmati korszakot. Egy egyenlők közötti kapcsolatot kell létrehozni. Mi európaiak az afrikaiakkal közösen akarjuk megírni ezt az új fejezetet, nem Afrika számára, hanem Afrikával együtt. Ez a kötelességünk, ezt teszi majd lehetővé azt, hogy megértsük Afrikát a sokszínűségében, és hogy a migrációt ebből kiindulva megoldjuk. Biztos asszony az ön portfóliójának a neve, nemzetközi partnerségek, egy új fejezetet nyit a történelmünkben. Parlamenti képviselőként én büszke vagyok arra, hogy ezt önökkel és afrikai partnereinkkel közösen fogalmazhatjuk meg. Köszönöm. Köszönöm szépen, asszonyom. Most pedig Aréna asszony egy percben következik. Köszönöm, biztos asszony. A gyarmatosító időszak vége óta, az afrikai országok függetlensége óta egy csomó ö, együttműködési megállapodás jött létre az EU és afrikai országok között a Yaoundé, Lomé, megállapodások, autonómiai megállapodás és a többi. De ezen megállapodások nagy része esetében megpróbáltuk meghatározni kapcsolatainkat Afrikával, de ez arra irányult, hogy érdekeinket és befolyásunkat megőrizzük a kontinensen. Egy fél évszázad mérlege az együttműködést illetve nem ragyogó, különös, ha megnézzük a fejlődési mutatókat, ha megnézzük a gazdasági diversifikációt, az egyenlőtlenségeket, a biztonságot az afrikai kontinensen nem kell persze e, fellazítanunk a kapcsolatainkat Afrikával, és üdvözlöm az EU-Afrika jövőbeli stratégiát, de magától értetődik, hogy nagyobb következetességre és átláthatóságra van szükség következetességre a különböző eszközöket illetően, amelyekkel rendelkezünk, és a munkát illetően, amelyeket az NDCI keretében megvalósítunk. Ugyanakkor következetességre van szükség a saját szakpolitikáinkat illetően is. Nem védhetünk egy kereskedelmi kapcsolatot például, amely nem ösztönzi a regionális fejlődést, és megsemmisíti a helyi mezőgazdaságot az európai gazdák javára átláthatóságra is szükség van, és irányításra. Igen, mondunk tehát az EU-Afrika stratégiára, de ne ismételjük meg a múlt hibáit. Köszönöm. Köszönöm szépen a hozzászólást, most pedig Rodríguez Ramos képviselő képviselik egy percben. Proszę o przestrzeganie czasu wystąpień. Mamy bardzo dużo zgłoszeń z sali. Mindenki tartsa az idejét, nagyon sok spontán felszólalás lesz, tehát kérem ne hozzák hosszabbra, mint amennyi időt kaptak különben egymást fosztják meg a lehetőségtől. Eh, köszönöm, elnök asszony, köszönöm, biztos asszony. Köszönöm, biztos asszony. Az afrikai kontinens nem csak a migráció kontinense, hanem a jövő, a fiatalok és a nők földrésze is. Ők eh, igen messzire juthatnak. Azt gondolom, hogy ennek a stratégiának zöldnek kell lennie. A klímaváltozás elleni fellépés, illetve a tiszta energiák központi szerepet kell, hogy betöltsenek az afrikai kontinenssel kötendő új kapcsolatunkban. Afrika csak 2%-kal járult hozzá a globális felmelegedéshez, ma pedig a legrosszabb következményeit szenvedik el a klímaváltozásnak. Ez ugyanis már valóságá vált, és Afrikában halnak meg a legtöbben a szárazságok és az áradások miatt. Ezért az alkalmazkodás, az ellenálló képesség, a tiszta energiák, a megújuló energiák, mindezeknek központi szerepet kell betölteniük az új kapcsolatunkban Afrikával. Európának szüksége van több erőforrásra, de mindenek előtt több felelősségre van szükség Európa részéről. Köszönöm szépen, most pedig Piszapia úr kapja meg a szót egy percben. Köszönöm, elnök asszony. A mai vitel egy szó ismétlődött nagyon gyakran, a migráció szó. Elismerem ennek jelentőségét és az ezzel járó kihívásokat, ugyanakkor meg vagyok győződve arról, hogy a szociális, gazdaság és demokratikus fejlődésnek kell, hogy legyen a prioritást élvező célunknak hogyha csak azzal foglalkozunk, hogy megfékezzük a migrációt, az azt jelenti, hogy nem lesz hatékony és elszent lesz a stratégiánk. A béke és a fejlesztés az Európai Unió öröksége, ezt meg kell osztanunk az afrikai néppel, és kerüljük el a múltbeli hibákat. A forrásokat a kontinens fejlesztésére kell fordítani, és nem pedig a lelkismeretünk problémának takargatására. A 2020-as év fordulat éve kell, hogy legyen az EU és Afrika számára egyaránt. Názom Mandela szavaival zárnám senki sem született sem rabszolgának, sem úrnak, sem pedig annak, arra, hogy nyomorúságban éljen, valamennyien testvéreknek születtünk. Köszönöm szépen. Most pedig a következő hozzászólunk Rafael asszony egy percben. Biztos asszony, kedves képviselőtársak, először is szeretném megköszönni van der Leyen bizottság elnök asszonynak, hogy az első nemzeti útja az Afrikai Unióba tette, ez egy fontos szimbolikus jelzés. Az EU-Afrika kapcsolatok keresztúton vannak, egymást egyenlő partnereként kell látnunk, ehhez meg kell változtatni a gondolkozásunkat. A legígéretesebb kontinens itt van a küszöbünkön. Nagyon ígéretes kezdeményezések történtek, az afrikai kontinens szabad kereskedelmi vezete a legfrissebb példája ennek. Nagyra törő projekt ez, amely Afrikát a multilateralizmus egyik pástjává teheti a Rahimaföld Európai Bizottságot tegye meg mindent annak érdekében, hogy támogassa, tegye egyszerűbbé az afrikai kontinentális szabadkereskedelmi térség létrejöttét. A bizottság küszöbben álló dokumentuma erre kell, hogy reflektáljon, és konkrét intézkedéseket is kell tartalmazni az irányban. Komoly érdekünk fűződik az Egységes Afrikai Unió létrejöttéhez. Fontos, ha mások is egyesülnek, különösen olyan időkben, amikor egyes erők meg akarnak osztani bennünket az Európai Unió és az afrikai országok közötti kapcsolat, még egyszer mondom, az egyenlő közötti viszony kell legyen. Köszönöm szépen, hölgyeim és uraim, most pedig, hát igen, sokan jelentkeztek spontán felszólalásra, úgyhogy nem mindenkinek tudom megadni a szót, aki a listára került. Először viszont Milán Mon úr kap, ha melyik a szót. Egy perc kap mindenki. Köszönöm, elnök asszony. Afrikának prioritásnak kell lennie, hozzá kell járulnunk a békéhez és a fejlődéshez, illetve a fiatalok képzéséhez is. Nagyon fontos, hogy az Afrikából irány, hozzánk irányuló migráció rendezett legyen. Hatalmas demográfiai kihívással küzd ez a kontinens. Egy új Afrika stratégiát hozunk létre, illetve a következő fél évben megtartandó csúcs találkozó is nagyon fontos lesz. A mediterrán szomszédaink a legközelebbi szomszédok. Nem sikerült itt egy olyan stabil szabadság és jólét által jellemzett térséget létrehozni. Az Európai Unió jelenléte még akár csökkenthette is ezt. Milyen más politikai erők vannak jelen Szíriában vagy Libiában? Az erőfeszítésünket meg kell kettőznünk Afrikával kapcsolatban, főleg a földközi tenger Köszönöm szépen. Most pedig Leto Márkes asszony szó. mais do mundo. Elnök asszony, Afrika valójában a legfiatalabb kontinens a világon. A technológia, digitális technológiák lehetőségeket teremtenek. Ezek a lehetőségek hozzájárulnak ahhoz, hogy új megoldásokat találjunk különböző problémákra. Felléphetünk például a női szexuális csonkítás ellen. Például a kenyai fiatalok helyzete is javulhat az olyan virtuális pénzeszközöken, mint amiket láthattunk például Mozambikban és más országokban is a technológia számos versenyt is létrehoz, például Gánában, de más országokban is. A technológiai fejlődésnek megvannak persze a kockázatai is, de emellett felhatalmazza a fiatalokat és a nőket, ezért alapvető elemei Afrikában és Európában is a fejlődésnek. Ezért elő kell mozdítani, és szorosabbra kell fűzni a kapcsolatainkat, a partnerségeinket a digitális területen is. Úgy kell tekintenünk Afrikát, mint egy partnert, amelynek megvannak a maga kihívásai, akár csak önnekünk. Köszönöm. Köszönöm, most pedig Kempászony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Biztos asszony, köszönöm szépen az új módszertant, az új stratégiát Afrikával kapcsolatban, mert valóban nagyon szükséges. A Deveszak Bizottságban már régóta tárgyalunk erről. Afrikában törzsi háborúk dúlnak, munkanélküliség, kilátástalanság a fiatalok számára, mindez forrása és ösztönzője az illegális migrációnak, amely egy nagyon súlyos jelenség, különösen az embercsempészettel kiegészítve. Lengyelországban egy komoly akció indult, adományokat gyűjtve olyan szervezeteknek, akik támogatják azokat, akik felszabadítják akik magukat, az embercsempészek, a rabszolgaság alól. Sok esetben fá öt éves lányokat adnak el szexuális rabszolgának. Kenyában vannak rabszolgapiacok konkrétan, ahol embereket adnak, vesznek. Egy fiatal fiú 300 dollárért vehető meg. Elnök asszony, fontos, hogy az EU stratégiában ez a konkrét témai szerepelje. Nem lehet ö, szemet hújni az embercsempészet és a rabszolgaság e fele. Köszönöm szépen. Most pedig Mori asszony következik. Arvoisa komissári Urpilainen. Köszönöm szépen, elnök asszony. Urpilainen biztos asszony. Azt gondolom, hogy rendkívül fontos az, hogy Afrikát egyenlő partnernek tekintsük ebben az új stratégiában. Akár oktatásról beszélünk, akár a klímaváltozás elleni fellépésről, Afrikában a fejlődés létfontosságú lehet az egész világ számára. Egy óriási kontinensről beszélünk. Ahogy Tobi úr mondta, ez nagyon fontos, de egy hétig egyeztethetnénk, hogyha minden témát érinteni akarnánk, amiről ő beszélt. Szeretném kiemelni a nők és a lányok álláspontját. Az ő életük is javulni fog a fejlődéssel. Egyetlen ország sem maradhat fenn úgy, hogy a népesség 50%-át figyelmen kívül hagyja. A lányokat iskolába kell küldeni, joguk van a szexuális egészséghez, illetve el kell, hogy dönthessék, hogy férjhez mennek-e vagy sem. Remélem, hogy ezeket figyelembe veszik majd. Köszönjük szépen. Deidre Klüm következik. Köszönöm, elnök asszony. Biztos asszony, üdvözlöm a nyilatkozatát. Akkor azt mondta, hogy van der Leyen asszony együtt ment Afrikába, hogy meghallgassák Afrikát. Nagyon fontos szimbólum ez. Ifjúság, potenciál, lehetőség is elég ebben az országban Fontos, hogy ebből a szemszögből is vizsgáljuk az együttműködést az Európai Unió és Afrika között, annak sikeres formáit megtalálva a fejlesztési célok, a párizsi klímacélok mentén, egy új fókuszba helyezve ezt a kapcsolatrendszert. Különösen úgy gondolom, hogy a munkanélküliség leküzdés és fontos cél. Több alkalommal jártam afrikai országokban magam is az elmúlt ciklusban. Nagyon sokat tehet Európának érdekében, hogy a helyi ipart és az oktatást segítse, ezzel is küzdve a munkanélküliség ellen. Nagyon pozitív Európa szempontjából az, ha Afrikát fejleszteni tudjuk egy új stratégia révén. Köszönöm szépen pedig um, Köszönöm, elnök asszony. Azt gondolom, hogy az EU-Afrika stratégiát úgy lehet összefoglalni, mint nagyon sok szlogán, amiről itt beszélünk a parlamentben. Sokszor emlegetjük a fejlődést, a minőséget, de valójában ez csak a neoliberális globalizációt fogalmazza át. Számos olyan kereskedelmi megállapodást látunk, ahol az akácsi országok elveszítik a nem kölcsönös mentességüket, de Európa, főleg a mezőgazdasági ágazat megőrizheti a protekcionista intézkedéseit. Azt gondolom, hogy a neoliberális kereskedelmi megállapodások nem az egyetlen jelei az egyensúlytalan EU-Afrika kapcsolatnak. A katonai jelenlét ebben a, a térségben, különösen a Száhel övezetben meghosszabbítja a diktátorok uralmát, és az ő hozzáférésüket védi a nyersanyagokhoz és az olcsó munkaerőhöz. Ezt gondolom én erről. Köszönöm, utolsóként Hetman úr kap Szanowna pani komisarz, szanowne koleżanki i koledzy, no was... Köszönöm. Hölgyeim és uraim, az új EU-Afrika stratégia természetesen hozzáigazítandó a megváltozott politikai helyzethez. És úgy vélem, hogy egy ilyen stratégia alapja az emberi jogok és a demokrácia kell, hogy legyen a véleménynyilvánítás szabadság, a demokratikus normák, elmélyült demokratikus párbeszédre van szükség. A stratégia segítségével a biztonséget, a békét kell növelni, a szegénységet csökkenteni, az egészségügy, oktatási rendszer javítása, a cél a terrorizmus le kell küzdeni, ugye az érvényes az emberkereskedelemre szükséges pénzügyi segítséget nyújtani azon országoknak, amelyek ezen alapvető problémákkal harcolnak. Ne feledkezzünk meg arról, hogy a klíma érdekében is erőfeszítésekre van szükség. Az EU-nak az afrikai kezdeményezéseket továbbra is támogatnia kell a megújuló energiát technológiákra tekintettel elnök. Köszönöm a bizottság nevében. Úr Pirájnen asszony kap szót. Honorable Chair, honorable member. Tisztelt elnök asszony, tisztelt parlamenti képviselők! Hadd köszönjem meg önöknek ezt a konstruktív eszmecserét. El kell, hogy mondjam, hogy bízom abban, hogy új stratégiát és gyümölcsöző partnerséget tudunk kialakítani Afrikával, amely hozzájárul majd a fenntartható fejlődéshez. Az önök hozzájárulása ehhez a stratégiához létfontosságú lesz a teljes folyamatban, ahogy ezt kialakítjuk. A bizottság közösen az Európai Külügyi Szolgálattal még mindig dolgozik ennek a stratégiának a kialakításán, hogy a lehető legátfogóbbá tehesse azt. Tisztelt parlamenti képviselők, kérem, hogy legyenek nyugodtak afelől, hogy az önök hozzászólásait feljegyeztük. Különösen örülök annak, hogy önök közül olyan sokan megemlítették a fiatalokat. A stratégia jelentős változást fog jelenteni az Afrikával való partnerségünk megerősítésében. A stratégia a globális kihívások leküzdésére irányul majd, amelyet egyik kontinensnek sem szabad figyelmen kívül hagynia. 2020 egy mérföldkőnek számító év lesz. Az Akácsi főtárgyalóval, Robert Duszéval, Togó külügyminiszterével próbáljuk lezárni a Kotonó utáni tárgyalásokat március végéig, utána pedig az Afrika Unió Európai Unió csúcs találkozó előkészítését kezdjük meg, amelynek lesz számos kísérő eseménye is, amelyek lehetőséget biztosítanak majd a partnerségünk kiszélesítésére. Próbálunk a szakpolitikáink megvalósításához kapcsolódó eszközöket létrehozni, amelyek a több éves pénzügyi kerethez is illeszkednek. Tisztelt képviselők, az intézményeknek össze kell fogniuk, hogy ezeket a fontos mérföldköveket teljesíteni tudjuk. Csak együtt, csak közösen tudjuk megteremteni a fenntartható, biztonságos és békés közösséget, amelyben a bolygónk felépülhet, és mindannyian tudunk dolgozni és fejlődni. Várom a gyümölcsöző eszmecserénk további folytatását. Köszönöm szépen, biztos asszony. Ezzel zárjuk a téma vitáját mai napon, és haladunk tovább a napi rend szerint. A tanácsos bíróság nyilatkozatával folytatjuk az antiszemitizmus, rasszizmus és gyűlöleteleni küzdelem Európában címmel. Szeretnék mindenkit emlékeztetni arra, hogy ahhoz, hogy a spontán felszólalások, illetve kékkártyás kérdések feltétele hagyományos módon is történhet, meg elektronikusan is újabban. Erre vonatkozóan a plenáris bejáratánál van információ kinyomtatva. A tanács nevében Nikolina Brinács miniszter fog beszélni. Köszönöm szépen, elnökasszony. Tisztelt képviselők! Nemrég üdvözöltük Auschwitz felszabadításának 75. évfordulóját így még aktuálisabb és fontosabb ez a mai vita, mint valaha több éve növekszik a beszéd a gyűlölet, a rasszizmus, az intolerancia, idegen gyűlölet Európában, kisebbségeket sújtva és más sérülékeny társadalmi csoportokat, beleértve a zsidókat. Különös aggájjal figyeljük, hogy az antiszemita gyűlölet továbbra is elterjedt Legyünk világosak, nincs semmiféle ö, magyarázat erre a jelenségre, rendkívül komolyan kell venni ennek, minden, ennek a jelenségnek minden aspektusát. Több jogi eszköz van a kezünkben, amely a rasszizmus és az intolerancia különféle formái ellen védelmet nyújt. Minden EU tagállam elfogadta azt a nemzetközi egyezményt, amely a rasszizmus minden formáját, diszkrimináció minden formáját tiltja. Az EU alapjogi kartája is tiltja a diszkriminációt a faj, szín, bőrszín, vallás és hit alapján külön jogszabályok is születtek az intolerancia és a gyűlölet ellen. Különösen utalok a 2008-as keretdöntésre, amely a rasszizmus és idegen gyűlölet elleni harcról szól. 2016. júniusában a tanács felhívta a tagállamokat, hogy biztosítsák a megfelelő átültetését és végrehajtását ennek a keretdöntésnek és más gyűlölete kapcsolatos bűncselekmények is fogalmazódjanak meg a büntető törvénykönyvekben, és megfelelően jelentsék is ezeket a gyűlölet bűncselekményeket. 2018. december 6-án az EU tagállami kormányok világos üzenetet fogalmaztak meg egy EU nyilatkozatban az antiszemitizmus elleni a harc tárgyában, illetve a közös biztonságpolitikai módszertannal, amely a zsidó közösségeket és intézményeket jobban védi Európában. A tanács kijelentette, hogy az a gyűlölet továbbra is elterjedt, és felhívja az EU tagállamokat arra, hogy hozzanak intézkedéseket az antiszemitizmus elleni fellépésre, és javítsák a zsidó közösségek biztonságát. A társasági ö, média oldalak az egyik forrásai a gyűlöletbeszéd terjedésének, ezért kell harmonizált, elszánt európai válasz erre a kihívásra. Ez a területen a tanácsi konklúzió, amely az EU alapjogi karta alkalmazásáról szól, és amely 2017. októberében került elfogadásra. Üdvözlők az intézkedéseket, mert a bizottság magas szintű munkacsoportja a rasszizmus, idegén gyűlölet és más intolerancia formák elleni munkacsoportja elfogadott. Üdvözöljük és támogatjuk a folyamatban levő EU szintű párbeszédet a fő IT cégekkel, amelyek az online gyűlöletbeszéd eh, elleni fellépés segítik, és egy magatartási kódex megfogalmazásában valósultak meg 2016-ban a bizottság hozta létre ezt. Végül nem utolsóban emlékezzünk meg arra a, munk- arra a munkáról is, amelyet az alapjogi ügynökség fejtett ki a területe. Az ellenintézkedések, amelyeket említettem, nem lehetnének sikeresek, hogyha nem látnák be, mennyire fontos az oktatás, az ifjúság körében folytatott tájékoztatás, és a média a kritikus gondolkozás elsajátítása az iskolában, a oktatási tananyagban, hogy kritikusan tudjak reflektálni a fiatalok ezek a jelenségekre. A gyűlölettel kapcsolatos bűncselekmények csak akkor, elleni fellépések akkor működnek, hogyha jelentik az áldozatok ezeket a rendőrségnek, és a rendőrök, rendőrség pedig valóban gyűlölet cselekményként, bűncselekményként jegyzik le ezeket, regisztrálják ezeket. Az ilyenfajta zaklatás és erőszak esetében tudnélék, a rendőrség nem mindig ismeri fel ezek miben létét, hiába panaszkodnak az áldozatok. A, szerencsére a tagállamok egyre több intézkedést vezetnek be, hogy foglalkozzanak e kérdéssel, megfelelő iránymutatást adva a rendőri erőknek, rendőrtiszteknek, az ilyen bűncselekmények esetében az adatgyűjtésre, illetve a civil szervezetek tapasztalatait begyűjtve. Röviden, a felelősség mindannyiunkat terhel. Politikusokat, tanárokat, tisztviselőket, diákokat, szülőket, bírákat, ügyészeket, hogy ne hunyjunk szemet ne tegyünk úgy, mintha nem látnánk, hogy a diszkrimináció vagy gyűlölet a bűncselekmény forrása. Auschwitz leckéit meg kell tanuljunk, meg kell tanuljuk, az emberi jogokra, nemzetközi jogra épített békében élünk, ezt meg kell védjük, erre pedig kötelezettségeket kell vállalnunk. Köszönöm. Eh. Köszönöm szépen ezt a bevezetőt a bizottság nevében elnök Elnök úr, tisztelt képviselők! Két héttel ezelőtt Brüsszelben megemlékeztünk Auschwitz felszabadításának a 75. évfordulójáról. Amilyen a Szedre holokauszt túlélő megosztotta velünk a történetét a, arról, arról a szörnyűségekről, amelyekkel neki szembe kellett néznie emlékeztetett minket arra, hogy a gyűlölet, a rasszizmus és az antiszemitizmus a mai napig kísérti az európai társadalmakat, és veszélyezteti a társadalmak sok színűségét, illetve a kisebbségeinket. Az Európai Unió kötelessége, hogy megakadályozza a történelem megismétlődését, illetve hogy megvédje azokat az értékeket, amelyeken az Európai Unió alapszik. A holokauszt megmutatta, hogy az antiszemitizmus és a rasszizmus hová vezethet. Ennek az emléke az európai projekt szívében van. Fontos, hogy megvédjük a zsidó közösségeket és minden más kisebbséget is. Láttuk, hogy a félelem és a gyűlölet másokkal szemben normalizálódott az elmúlt években. A mainstream médiában, a politikai vitákban és az online világban is megjelenik ez hatalmas kihívást jelent mindez a társadalom számára, nem csak az érintettek számára. A Hallei zsinagóga elleni antiszemita támadás a legutóbbi példája annak, hogy a kisebbségek hogyan válnak a gyűlölet áldozatává online és a való világban is. Az EU-nak fontos prioritásként kell kezelnie azt, hogy először is megfelelően átültetésre kerüljenek a releváns jogszabályok, ideértve a, az egyenlőség irányelvet, illetve azt a keret döntést, amelynek témája rasszizmus és az idegen gyűlölet. A bizottság szorosan együtt fog működni a tagállamokkal és a civil társadalommal, illetve egy magas szintű csoport keretein belül is, annak érdekében, hogy a gyűlöletbeszéd és a gyűlölet bűncselekmények ellen az igazságszolgáltatás fel tudjon lépni. Eszközöket fejlesztünk és segítünk a tagállamoknak abban, hogy választ tudjanak adni ezekre a problémákra. A magas szintű csoport a jövőben biztosítani fogja azt, hogy a tagállamok kézzelfogható előrelépést tegyenek, és jobban tudjanak reagálni a gyűlöletbeszédre és bűncselekményekre különösen ami a gyűlöletbeszédet illeti, a bizottság erőteljesebb fellépésre szólított fel, és kezdeményezett egy kódexet az online gyűlöletbeszéd ellen. A legfontosabb online platformok elkötelezték magukat amellett, hogy megjelöljék és eltávolítsák az ilyen tartalmakat. Gyors előrelépést sikerült elérni 2016-ban, a tartalom 28%-át távolították csak el. Most már 70%-ban eltűnnek ezek a tartalmak, és 89%-ot a megjelölt határidőn belül megvizsgálnak. Az ötödik nyomonkövetési gyakorlat, amelyet a civil társadalommal közösen fejeztünk be, ennek az eredményeit is be tudjuk mutatni. Sikerült az összes érintett szereplőt egy asztalhoz ültetni, és közösen dolgoztunk a gyűlöletbeszéd elleni fellépést. A két koordinátorunk, a, a, akik a zsidó, illetve a muzulmán közösségekkel szembeni gyűlölettel foglalkoztak, proaktívan léptek fel a tagállamokkal, hatóságokkal és a nem kormányzati szervekkel is kapcsolatban voltak az Unió roma stratégiát is ebbe a folyamatba kapcsoltuk be. Az antiszemitizmus elleni küzdelemről szóló nyilatkozat mérföldkövet jelentett. Az összes tagállam megállapodott a lépésekben és nemzeti stratégiák létrehozásában. A bizottság egy munkacsoportot hozott létre a tanácsi nyilatkozat nyomon követésére, és arra, hogy segítse a tagállamokat a zsidó közösségek védelmében. A német elnökség már bejelentette azt a szándékát, hogy az antiszemitizmus elleni küzdelmet előkelő helyen szerepelteti majd a napi rendjén. A közös történelmünk eltorzítása az egyik legjelentősebb gyűlöletet szító cselekmény volt, ez az egész társadalmat károsítja. Ma is vannak olyan kísérletek, amelyekkel a holokausztot próbálják letagadni, vagy az emlékét kisebbíteni, de Európát kérdőjelezik meg ezzel valójában. A történelmünk eltorzítása az alapjainkat fenyegeti. A dezinformáció és az álhírek támadják a múltunkat és a jelenünket is. A demokráciáinknak reagálniuk kell erre a kihívásra, és fel kell ezzel ellen lépniük. Az online platformokat felhasználták arra, hogy ezeket az álhíreket terjesszék, és ezzel eltorzítsák a demokratikus vitát és a politikai folyamatokat. Az európaiak nagy része számára ezek az álhírek problémát jelentenek. Gondoskodnunk kell arról, hogy a demokráciát továbbra is meg tudjuk védeni, és jobban felhasználjuk a demokratikus eszközöket. Ennek érdekében egy demokráciai cselekvési tervet hoztunk létre. Ez a szabad és független média támogatását fogja megvalósítani, illetve nagyobb átláthatóságot biztosít egyértelműbb szabályokkal a politikai pártok finanszírozására. Az átláthatóság és az elszámoltathatóság létfontosságú, akár csak az, hogy ne engedjük meg, hogy kívülről beavatkozzanak demokratikus rendszereinkbe azok, akik destabilizálni és megosztani kívánják a demokráciánkat. Ez a bizottság számára prioritás, illetve a tagállamok más EU-s intézmények számára is. A kisebbségekre nehezedő nyomás ellen fel kell emelnünk a szavunkat, és meg kell kettőznünk az erőfeszítéseinket, hogy minden európai szabadon élhessen, és ne fenyegess őket sem az antiszemitizmus, sem a rasszizmus, sem pedig a gyűlölet. A bizottság várja a közös munkát az Európai Parlamenttel, különösen a rasszizmus és sokszínűség intergruppal. Köszönöm. Alelnök asszony, köszönöm szépen a bevezetőjét, most pedig a frakciók nevében felszólalók következnek. Roberta Metzolát kérem először, hogy a néppárt nevében szólaljon fel. Köszönöm szépen, elnök úr. Túl sok beszédet hallottam már, de egy nagyon sokáig az emlékezetem maradt, Marian Turkrasmant beszéde 75 év azután, hogy 32 kilóval megmenekült Auschwitzból. Auschwitz, Auschwitz nem az égből pottyan talán mondta, hanem lassan történt, azért mert túl sokan fordultak el az igazságtól. Túl sokan találtak menedéket a, a bűnbakokban, túl sokan fogadták el az előítéletet. Ezért az antiszemitizmus, rasszizmus és bármilyen gyűlöletelni harc olyan fontos ma is. Mert Európában nagyon jól tudjuk a, a, azt a mélységet, azt a szakadékot, ahova bezuhanhat az emberiség, és nem csak arról kell beszélni, hogy mi történhet, mi történt, hanem hogy hogy történt. Lassan, fokozatosan, intézkedések révén egymás után, és így tanulhatunk a múltból, még akkor is, hogyha a túlélők hangját már nem halljuk. Zsidók elleni támadások tanulói vagyunk, zsinagógákat támadnak meg Európában, bűnbakokat keresnek ma is, és az államok lassan elmozdulnak azoktól az értékektől, amelyekre alapult az Európai Unió, az alapjogokat túl sok helyen fenyegeti veszély. Nem lehetünk tehát csendben, amikor az európaiak sokan becsomagolt bőröndel a küszöbükön élnek, és nem lehet elfogadni az igazságtalanságot sehol sem. Nem szabad azt hagynunk, hogy az emberek megrázzák a vállukat, azt mondják, hogy nem érdekel bennünket a jogsértés. Az európai történelem túl gyakran épült a, a megtörtek vállára, nem szabad Nem, a 11. parancsolat az lehet talán, hogy ne legyél közönös. Ez kell legyen az irányító elvünk. Köszönöm szépen, képviselőtárs. Kati Piri, a következő az eszoló. Köszönöm. 75 évvel ezelőtt az európaiak egyetértettek abban, hogy soha többé 2020-ban mégiscsak fokozódik az antiszemitizmus. A gyűlölet és az intolerancia folyamatosan növekszik Európában. Politikai pártok még ebben a házban is a rasszizmus és az anti-bevándorlás útjára léptek, gyűlöletet szítanak a muszlimok, romák vagy az LMBTQI emberek ellen az előítélet, a gyűlölet és a nacionalizmus a mainstream politika részévé vált. Ez lett az új norma. Nem engedhetjük meg, hogy a szélső jobb pártok, mint például az AFD Németországban, a Fidesz Magyarországon, vagy a Lega Olaszországban domináns hangá váljon a vitákban. Progresszív politikusként mi mindig a szabadság mellett fogunk kiállni, a, a szabadság mellett, hogy mindenki az lehessen, a, aki, és abban hihessen, amiben akar. Az EU-ban fel kell lépnünk a gyűlöletbeszéd és a rasszizmus ellen. Továbbra is folytatni fogjuk a harcot egy olyan Európáért, ahol a kiszolgáltatottak és a kisebbséghez tartozók a diszkrimináció semmilyen formáját nem kell, hogy elszenvedjék. Európában a jogállam nem pedig a többség uralma kell, hogy érvényesüljön. Egy olyan Európai Unióban hiszünk, ahol igazságot szolgáltatunk, 75 évvel a felszabadulás után. Egy olyan EU-ban hiszünk, ahol felemeljük a szavunkat és cselekszünk, amikor az európaiak ellen diszkriminációt folytatnak. Köszönöm. Köszönjük. Rész Frederik asszony. Merci, monsieur le président. Köszönöm, elnök úr. 37 éve történt az, hogy valakit elraboltak meg, kínoztak el, égettek, és a gyil- meggyilkolása az emberiességünkhöz, emberiességünkért kiárt. Szerel Cirel szintén zsidó volt, akit egy ablakon kilöktek, nem volt ö, bírósági eljárása sem, vétkesnek nyilvánították azért, mert kanabiszt birtokolt, és itt a tudatlanság enyhítő körülmény, hát ez különös igazságszolgáltatás. Az antiszemitizmus sok európaiban kelt félelmet, mert zsidók, nagyon sok zsidó temetőt vagy zsinagógát kell védeni mostanság is és sok olyan európai van, akik nem ismerik el a holokausztot, tagadják azt. Az oktatás alapvető, de nem elégséges ez a rasszista tendencia, amelyet a szociális hálók ösztönöznek, ezt nem lehet tolerálni, ezt el kell ítélni, szankcionálni kell. Jeruzsálemben megemlékeztek az auschwitz tábor felszabadításának 75. évfordulójáról. Ilyen soha nem történhet meg. A, magyar miniszterelnök is ott volt, és Budapesten pedig nagyon sok náci vonult fel az tiszteletet fejet hajtva a harmadik birodalom előtt. Biztos azt, mondja, én ismerem az ön elkötelezettségét, de mondhatjuk-e ma azt, hogy eleget tesz Európa? Herr Philipp de Mann. Köszönöm szépen, Philipp de Mann a következő hozzászóló. Ja, voorzitter, kollégás. Köszönöm szépen, elnök úr, kollégák. Múlt héten a rasszizmusról volt szó, a, a belga parlamentben is szó esett erről, az antiszemitizmus, a nácik szó, szó, szó esik, azonban az igazi problémát nem nevezik meg, az, hogy a muzulmán rasszizmus tömeges megjelenése és beáramlása, amely 99%-ban okozza az antiszemitizmus erőszak tételeit Európában. Ez a valóság, kedves kollégák. Tehát, tehát ha a nácik fontossága a háború után 70 évvel nem olyan nagy. A, az, hogy nacionalista nemzeti kollégákat rasszistának neveznek, az nem elfogadható. Van megoldása a problémának, ez pedig nem más, mint ö, határokat húzni. Danke. Köszönöm szépen. Szeretném tájékoztatni önt arról, önöket arról, kicsit szorít bennünket az idő, előre mondom, hogy a spontán felszólásokra csak öt embernek, öt kollégának adom meg az időt majd. Következő hozzászóló Lagodinski képviselő. Die Dämme brechen, das war der erste Gedanke, denn so... Ez az volt az első gondolatunk, amikor láttuk, hogy a szélső jobboldaliak azok barátai, akik éppen most beszéltek, és a frissen megválasztott türingiai miniszterelnök egymás közé rázták, akkor leomlanak a gártak, ugyanígy az magyar miniszterelnök is, vagy az osztrák kancellár, vagy Észtország Európában tapasztaltunk ilyen hangokat, amikor a zsidók már nem érzik jól magukat Európában, a romák úgy szintén nem, a gártak leomlanak, és leomlanak ezek a fejeinkben is, hogyha ez egyre inkább normális lesz, hogy a zsidó befolyás fölött réfalkozunk, a zsidó tőkét szídjuk, a zsidó elleni ö, ö, motivumok jelennek meg a karneválon, ez ellen már nem mondunk semmit, ez normális a válik. A gátak leomlanak, mit tesz az EU ez ellen? A bizottságot kérdezem, a tagállamokat kérdezem, valamennyünket kérdezem. Az EU vezetőink szép beszédeket tartottak a múlt héten Jeruzsálemben, de szavakkal önmagában semmit nem tudunk leküzdeni. Többre van szükség, mert a gátak leomlanak. Itt cselekvésre van szükség, tartásra, mit is teszünk a bizottságban mert van antiszemitizmus elleni megbízott, van -e elég forrás erre a munkára, a tagállamok hogyan is hajtják végre a tanács döntését, ezt nem tudjuk. Ezen válaszokra várunk, és nem csupán az antiszemitizmus elleni munkacsoport elnökeként várok választ erre, hanem európai polgárként is, mert a gátak leomlanak, és nekünk ezt fel kell tartóztatnunk, ezt a folyamatot. Elnök, köszönöm, kolléga. Most lezárom a spontán felszólásra jelentkezők listáját. Hatan szerepelnek itt, valamennyiüknek szót fogok adni. Most pedig Prokacsini úr következik. Köszönöm, elnök úr. Elég lett volna itt lenni két órával ezelőtt ebben a teremben, hogy meghallgassuk az antiszemitizmus és gyűlölet szavait két órával ezelőtt az izraeli népet azzal vádolták, hogy apartheidet gyakorol, kihasználja a palesztinokat, erőszakosan területeket csatol magához, az emberi jogokat és a nemzetközi jogot megsérti, háborús bűnöket követel. Ezen dolgokat ugyanazok mondták, akik eh, az iszlám radikalizmus felelősségét elrejtik, eh, azt mondják, hogy antiszemita támadások vannak Európában, ugyanezek megtagadják a zsidó néptől azt a jogot, hogy saját vallási hagyományaikat gyakorolják Európában, és akkor talán Goldschmidtnek van igaza, aki a rabbi konferencia elnök Európában, aki néhány héttel ezelőtt Európában azt mondta, hogy ma a legnagyobb problémák a baloldalon vannak. Ez a nagy újdonság az antiszemitizmus frontján. Köszönöm. Cornelia Ernst asszony a következő. Hát, nagyon nagy zavar van a kollega fejében, amert azon tények láttán, hogy a zsinagógák megint csak szélsőjobbos támadások áldozatai, fegyverek, támadások történnek, és a zsidókat megtámadják Európa utcáján és ebben a házban vannak olyan pártok, amelyek a hitleri fasizmus csak apróságnak tekintik, hát éppen ezek láttán ideje lépnünk, és nem csak megemlékezésre van szükség, vagy a támadások esetén sajnálkozó szavakra, hanem a régi és új nácik ellen kell fellépni, minden rasszista ellen, harcolni kell a társadalomban, az utcán, a, a bíróságokon, a parlamentekben és a mindennapok során, ide tartozik az is, hogy a történelem torzítást is ebben a házban ezzel fel kell lépni, mert a fasizmus és a kommunizmus nem tehető egy kalapba. Mindannyian minket is kötelez mindez, önöket is, és a fasizmus áldozatai és a rasszizmus áldozatai az ártatlanok. Most pedig Ferrara asszony jelentkezett szóra, megkapja a szót. Köszönöm, elnök úr. Az ilyen jelenségek, mint az antiszemitizmus, a rasszizmus, az idegengyűlölet, a homofóbia és más intolerancia formák nagy vészhelyzetet jelentenek sok tagállamban. Mm, ez gyűlöletet táplál, és széles körben elterjedt offline és online módon egyaránt hogy védjük az embereket, társadalmi csoportokat a megkülönböztetés, az erőszak különböző formáival szemben, bőrszín, vélemény, szexuális orientáció vagy egyéb alapján. Ez nem csupán azt jelenti, hogy mindenki számára garantáljuk az emberi és alapvető szabadságjogokat, hanem azt is, hogy a társadalmunk befogadóbb és következetesebb arra van szükség, hogy az EU és a tagállamok kezdeményezéseket, megelőzést foganatosítsanak, nevelést, érzékenyítést, főleg a fiatalok körében a gyűlöletkeltéssel szemben. A legtöbb ilyen cselekményt még nem jelentik fel, nem szankcionálják, büntetlenül maradnak, noha nagyon súlyos kihatásuk van a védelemre. Az Európai Unió általános érdeke ezen tendencia megfordítása. Köszönöm. Elnök, köszönöm. Péter Polák következik. Köszönöm szépen. Hívő vagyok, önök közül sokan hívők. Mindazok, akik pedig a fasisztákkal szimpatizálnak, nem nevezhetem magukat hívőnek. Ha ne a, a, a nácik győztek volna fele, itt a, az ügytülöttnek nem lehetne itt. A vérünk egyforma, lehet, hogy a kultúránk más, de egyenlőek vagyunk, mindannyian emberek vagyunk. Legyünk a fasiszták hamis ideológiák mentén az istenhívőket is elárulták, és bűncselekményeiket azzal fedezték, hogy a népért és Istenért harcolnak és lépnek fel. Nagyon komoly kihívásokkal kell szembenéznünk. A sok ember szegénységben, el régiók süllyednek szegénységbe, és ha ezeket a problémákat nem tudjuk megoldani, szemet vagyunk felettük, akkor ez táplálja majd a fasizmust és a neonácizmust. A igazi problémákkal, az emberek problémákkal foglalkozni a politikusoknak, így lehet kihúzni a dolog méregfogát. Nem elég szép szavakat mondani, le kell mondani a felsőrendű faj gondolatáról nyilvánvalóan. Ez bűncselekmény valóban. Az emberiség ellen minden intézmény fel kell emelje a hangját, és fel kell lépjen ez ellen. Jó, tudjuk, hova vezet egy szélsőséges politika, láttuk már a történelemben. Ha a lehetőség kap a szélsőségesség, akkor tudjuk, mi lesz az eredménye. Sok országban a szélsőségesek a korrupcióra hivatkoznak, a politikai elit romlottságára, a, a, például a roma kisebbség nem megadott problémáira. Európa válaszokat kell találjon ezekre a kihívásokra. Köszönöm. López Aguilar kolléga következik. Gracias, señor. Köszönöm, elnök úr. A Jurova alelnök asszony. Ez a vita az antiszemitizmus és a rasszizmus és a gyűlölet ellen Európában tele van érzelmekkel. Nem Azért, mert az Euróbarométer azt jelzi, hogy egyre nőnek a diszkriminatív tevékenységek teljes népességek ellen Európában, amelyeket az európai jog védene, hanem azért, mert egyre több bűl, bűl, gyűlölet bűncselekmény történik, egyre több erőszakot követnek el ezek ellen az emberek ellen kifejezhetjük a szomorúságunkat és az aggodalmunkat, de inkább arra van szükség, hogy cselekedjen a bizottság és a tanács. Ezért fogadtunk el 2017. június 1-én egy állásfoglalást az antiszemitizmusról és a holokausz tagadásról. Azt a határozatot, amelyet az Európai Tanács fogadott el 2018. decemberében, létrehozta a szükséges eszközöket, hogy egyrésztről az oktatásban lépjünk fel a gyűlölet ellen, másrésztről pedig az erőszakos gyűlölet bűncselekmények ellen jogszabályok szülessenek. A 2008-as keret döntés, amelyet az Európai Parlament is támogatott, az olyan eszközök létrehozását követelni meg, mint a hatóságok megfelelő felkészítése, illetve ezeknek a fenyegetett közösségeknek a védelme Európában. Nem csak a zsidó közösségre gondolok, hanem például a cigány közösségekre is, és bárkikre, akik diszkriminációt kénytelenek elszenvedni. Hiszen az európai jog őket is védi. Köszönöm. Köszönöm. Donát Anna Júlia következő hozzászól. Magyarországon újabban egy roma kormány kampány indult el. A miniszterelnök jóvá hagyta a roma gyerekek szegregációját vidéki iskolákban, és a szegregációs kompenzáció kifizetés ellen érvel, és fel azt mondja, hogy a a romák úgy veszik fel a pénzt, hogy nem dolgoznak. A gyűlöletbeszéd és nyílt rasszista politikák több EU országban emelkedőben vannak. Mindig jelen voltak ezek a társadalomban, ám a friss, legújabb években terjednek, ahelyett, hogy csökkenének. A populista és rasszista mozgalmak fontos szerepet játszanak ebben, az emberek félelmére építve bűnbakokat keresnek, a negatív érzelmeknek keresnek csatornákat, és a változó világ az okozott félelemre adnak választ. Ha nem lépünk fel most, akkor dominó hatást okoz ez, mert a szélsőségesek egymástól tanulnak a különféle propaganda módszerekben és a kizárásos jogszabályokban. Ha nem lépünk fel, akkor az EU elveit és értékeit ássák alá a szolidaritást, az emberi méltóság védelmét, az emberi jogokat, a diszkriminációmentesség a jövőben kiszorulnak Európából, ha nem lépünk most fel ezek ellen. Frau Susanna. Susanna Csekádi asszony következik. Köszönöm, elnök úr. A nyugati világ történelme megmutatta, hogy az antiszemitizmus egy társadalom dekadenciát mutatja. Bárki, aki ezt tapasztalja, harcolnia kell ellene. Az antiszemitizmus elleni küzdelem Izrael terület integritásának, politikai vallási szabadságának tiszteletét is magában foglalja, mert ez a demokrácia egyik úttörője közel-keleten a nyugati kereszténység adta a nyugati civilizáció alapjait, az antiszemitizmus elleni küzdelem nem csupán Izrael védelmét jelenti, amely egyben a hebreizmus hazája és a keresztény örökség helyszíne, hanem az Európai Unió védelmét is jelenti az iszlám terrorizmus, a vallási fundamentalizmus ellen és az antidemokratikus és antiliberális mozgalmak ellenében. Köszönöm. Alice Kunke a következő hozzászóló. Köszönöm szépen, elnök úr. Már-már félrevezetőek azok a szép szavak, amelyeket hallunk a zsidók vagy a muzulmánok elleni erőszak elleni fellépés szükségességéről. Sokan azonban tudjuk, hogy ezek sokszor üres szavak, és a retorikai fordulatok mögött voltak éppen sokszor ettől különböző gondolkozás, és rejtőzik. Meghatároz valakit, hogy mi a neve, honnan származik, kik voltak a szülei, milyen színű a bőre. Ez a társ, társadalmi valóság. A rasszizmus és a diszkrimináció úgy terjedtek, mint a futótűz. És komolyan kell vegyük ezt a fenyegetést, nem elfogadható az, hogy az állam és kormányfők 15 éve nem jutottak siker abban, hogy aláírják az diszkriminációmentesség irányelvet. Danke. Köszönöm. Brudzinski kollega kapja meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr! Hölgyeim és uraim! Igaz, hogy az antiszemitizmus forrásairól szóló vitát az igazságra kell alapozni. Tehát ha az igazságról beszélünk, akkor ez nem valami rejtélyes nácik, vagy pedig az Auschwitz felszabadításának a 75. évfordulója, hanem az Auschwitz-i náci koncentrációs tábor. Megdöbbentett engem az, hogy a baloldaliak nem értettek egyet valakivel, aki azt mondta, hogy a fasizmus épp olyan rossz, mint a kommunizmus. Hadd idézem, hogy mit mondott Stálin a zsidókról. Azt mondta, hogy a munkásoknak lehetőséget kell adni, hogy a munkájuk után a dühüket a zsidókon élhessék ki, miután végeztek a munkával. A lengyel hadseregben is volt antiszemita tisztogatás, tehát ezért Sofia Novkovszkát idézem, a kiváló lengyel írót. Ő azt mondja, hogy következetesnek kell lennünk, nem tagadhatjuk azt, hogy mi történt valójában. A kortás Európában ez a kihívás merül fel. Die Frau Kollegin Chiara Ponsatti Obiols. Thank you, Mr. President. Köszönöm, elnök úr. Az egyik legrettenetesebb bűncselekmény a zsidó nép ellen 1942-ben történt, amikor az úgynevezett 1792-ben, amikor a katolikus királyok a szefárd zsidókat kizárták a spanyol királyságból. Ez volt az első állami antiszemitizmus lépése, olyan, amelyet Adolf Hitler is csodált, és igyekezett túl teljesíteni. Ez egyfajta mérföldkő. A, a spanyol történelem egyik eseménye az intolerancia. Ez pedig most a katalán kisebbség ellen valósul meg Spanyolországban, ugyanez az intolerancia, a, a fasiszta tanok terjedésével. A frankó által hozott jogszabályok továbbra is jogélvényben vannak, és a spanyol bírók gyűlölet elleni jogszabályokkal visszaélve büntetik azokat a katalán tanárokat, akik a kisebbség védelmében lépnek fel. Meg kell védenünk a kisebbségeket a gyűlölettől, Ám demokrata bírók nélkül, akik a jogszabályok hiába vannak, ér, nem érnek semmit, írott malasz maradnak. Köszönöm szépen. Tobi képviselője szó. Herr talman, ärade kollégor! Elnök úr,